ellene. Ellenőrizzük az egyes kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A néppártból egyáltalán többen? Most jó. Most jó. Jó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most adjanak egy pillanatot. Lapoznom kell. Az én listámon a 16. oldalra az 1A kompromisszum a 7C cikkhez vonatkozó egyes A kompromisszum következik. Mindenki megtalálta a 16. oldalon Tehát 7 7-es C cikk. Egy a kompromisszum. Azonnal elektronikusan kezdjük. Megnyitom a szavazást erről. Megnyitom az 1A kompromisszumról a szavazást. 1A. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Mi jön most? Kettes kompromisszum. A hetes D cikk. Még mindig tudnak követni? Jó. Tehát kettes kompromisszum, elektronikusan szavazunk erről, és megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a kettes kompromisszumról. 17. oldal és 18. Mindenki szavazott, lezárom. És elfogadtuk. 37 igen a hat ellenében. Hármas kompromisszum a 7E cikkhez kapcsolódik ez. Mindenki tud követni? 20. oldalon vagyunk. A hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-9 arányban egy tartózkodás mellett. Négyes kompromisszum jön, ez a 10-es, 11-es cikkhez tartozik. Négyes kompromisszumról megnyitom a szavazást. Megnyitottam tehát a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-10 arányban. Az ötös kompromisszum következik, a 13A cikkre vonatkozik, a jegyekre vonatkozó rendelkezésekről szól, tehát 13A cikk 24. oldalon. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 32 igen, 13 nem szavazat egy tartózkodás mellett. Hatos kompromisszum következik, vajon? Nem. 496-os. Van-e a szóbeli kiegészítése kapcsolatban kifogás? Nem, akkor a szóbeli módosítással együtt szavazunk a 496-osról, egyes cikk hetes pontja, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 28. oldalon járunk, és a 490 Négyes következik mellette. Durán, Durán asszony mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 495-ös Biszepúr mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 492-es Örtugúr mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Employment 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk Employment 36 mellette. E, nem ez oka fogyott. Az 501-es következik a másik oldalon, az 5-es többi oka fogyottává, Tehát 501 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 503 Düran asszony és 504 Bicep úr, ezek egy formák mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 505-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 506 és 507, ezek is azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 508 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 509 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 510 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 513 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 511 514 ezek azonosak mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, azt hiszem elutasítottuk, de az 511-514-est elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És Igen, elutasítottuk. Regi 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 5-12 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. Rendben, elektronikusan. Empl 37, jó, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 5-16 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 517, 522 okafogyott, 518 Biszep úr mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elektronikusan ellenőrizzük. 518-as Biszep módosító. Megnyitom. 518. 518 Biszep. Vote is closed. Lezárom. Szerintem elfogadtuk. Azért, mert mindenki rosszkor rakta fel a kezét. Hatos kompromisszum? <clears throat> Nem. Elektronikus hatos kompromisszum megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 4.40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 5-15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 5-52 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. A többi delegált jogi aktus 556 zeribi mellett mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 5-5-7 nem szavazunk. 34-38 mellett. Ellen tartózkodás, elektronikus, nem tudom, az néppárt hogy szavazott. <clears throat> Jó. Minden esetre azért megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 5-5-9 mellett. Ellen. Tartózkodás elektronikus, megnyitom. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott, lezárom. És elutasítottuk. 560 káncsán mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 562 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 563 riké mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 564 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 561 és M39 mellett ellen elektronikus megnyitom 561 és 39 ampl. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítottuk. 35 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Empl 40 mellett elnézés soka fogyott. Ugyanígy az 558-as. 5-6-7 zeribi mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 5-6-6 mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 41 amp mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 570 mellett ellen tartózkodás elutasítottak. 571 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 42 empl okafogyott, 574 okafogyott, Most pedig a preambulum bekezdések jönnek. Rendben. 39 bicep mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es mellett ellen, tartózkodás, elektronikusan 40 majd nyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. 41 mellett. Ellen. Tartózkodás elektronikus 41-esre. Megnyitom a szavazást. Szerintem elfogadtuk, de majd meglátjuk. Elég nehéz ezt látni, mert a frakciók nem mindig tartanak össze. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42 mellett. 42-es. Kérem, figyeljenek ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 43 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes employ mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 45 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 44 mellett ellen tartózkodás elektronikusan 44-esre megnyitom. Everybody voted, vote. Mindenki szavazott lezáró. Elutasítottuk. Empl 2 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 46 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 47-48 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elutasítottuk. 49-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett ellen tartózkodás elektronikus 50-re megnyitom. It's all, everybody voted. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51, Employ 3 együtt mellette, ellene tartózkodás, elektronikus, megnyitom. 51 és Employ 3. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Employ 4 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Egyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 52, 53, 54, 55 mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 56 mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 57 mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 58 mellett ellen tartózkodás, elektronikus 58, megnyitom. Everybody it. Yes. Votes is called. Lezárom. Elutasítottuk. 59. Ertug mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 60-as és Employ 5-ös mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 61 mellett. Ellen. Tartózkodás el elfogadtuk. 62 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 63 mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 64 65, 66, 67 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 70 pirker mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 68 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 69 mellett ellen tartózkodás elektronikus 69-es megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 71. Mellett. Ellen. Tartózkodás, elfogadtuk. 73, 74, 75. Mellett. Ellen. Tartózkodás, elutasítottuk és ide kellett volna mondanom a 76-osat is. 77 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 80-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 79 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 78 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 81 mellett ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Employee 6-os mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 82 mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 84 mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 83 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 87 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 85-ös a következő. Igen, a többi oka fogyott. Tehát 85-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk elektronikusan 85-ösre. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 90-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 95-ös mellett ellen tartózkodás, elektronikus 95-ösre megnyitom. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 91, 92, 93 okafogyott, valamint ugyanígy jár a 94-es és a 96-os, úgyhogy 97-es, 98-as, 99-es és 100-asról egyszerre szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Százkettő. Mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 101-es mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 103-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Empl 7-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 104, 105, 106, 107, 108 azonos mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Elektronikus. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. 109-es mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk 110 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 111 mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk 112-es mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk 113-as mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk. 72 oka fogyott. 3-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 8 oka fogyott 115 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elektronikus 115-re megnyitom. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. M 9 oka fogyott, 114-es is, nem, a 114 es szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Regi oka fogyott, tehát 116 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 117 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk 118 mellett. Ellen, tartózkodás elutasítottuk 119 mellett. Ellen, tartózkodás elfogadtuk 120 mellett. Ellen, tartózkodás elfogadtuk. Tízes, regi 2 okon fogyott, 121 mellett. Ellen, tartózkodás elutasítottuk. 124 mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 123 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 4-es raportőré. Ez okafogyott. Tehát 5-ös raportőré mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 125 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 127 káncsán mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 147 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 139-es mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Százhuszonnyolc mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Empl 12-es mellett ellen. Tartózkodás Elektronikus a 12-esre. Voted. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. 9-es mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk. Há 131 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 129 mellett ellen tartózkodás, elektronikus 129-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 133 és 6-os együtt mellett. Ellen. Megint neki futunk, tehát 133 és 6-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Elnézést. Tehát most pedig a 10-es a raportőr mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 141 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk, 142 mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, employ 14 mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk, employ 15 mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk, elektronikus employ 15. Megnyitom. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Employ 17 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Employ 19 mellett ellen tartózkodás elektronikus Employ 19 megnyitom. Ha mindenki szavazott, lezárom, <clears throat> és elfogadtuk. 143 mellett. Ellen tartózkodásra utasítottuk. 144 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk 148 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk 145 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk 149 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 146 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 150 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 151 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 152 mellett ellen 152-es mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Jogalkotási javaslat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazat lezárom. 27-en mellette, 12 ellene, 6 tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalás a 38-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most pedig az állásfoglalás tervezet mellett, ö, állásfoglalás tervezet, elektronikus megnyitom, mindenki szavazott, lezárom. 28 mellette 11 ellene, 6 tartózkodás. Elfogadtuk. Elkadra úr, gratulálok. Az a szándékom. hogy gross úr jelentése jön, aztán 5 perces szünet. Ez mindenkinek megfelel? Jó, akkor a gross jelentés, aztán 5 perc szünet. Gross jelentés. Seven. Nem most, hanem a mostani szavazás után lesz szünet. Ezt lezavarjuk, és akkor mindenki rászolgált a szünetre. Tehát... A nyolcas kompromisszumról kapcsolatban azt nem támogatták a zöldek szemben azzal, ami a szavazati listán szerepel, csak hogy mindenki tudja, hogy mihez tartsa magát. A nyolcas kompromisszumot a zöldek nem támogatják. Most tehát megkezdjük a 39-es módosítóval, ki, ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum kép, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-3 arányban. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Kettes kompromisszum, Michael, megvan? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk 43-2 arányban. 139-es módosító következik. Durán kollega munkája ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 4-es kompromisszum mellette. Megnyitom a szavazást pontosabban. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 29-13 arányban elfogadtuk. A következő Az ötös kompromisszum 15-ös a listán, 16-os az SND listáján, megnyitom a szaladás ötös ös kompromisszumról, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40, igen, 3 nem arányban elfogadtuk. Hatos kompromisszum következik. Ugyanazon az oldalon. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 34-11 arányban elfogadtuk. Hetes kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 40, igen, 4 nem arányban elfogadtuk. 277, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 278 mellette, ellene tartózkodás. Nem tudom, hogy mit csinál a néppárt. Ö, mellette voltak, tehát elfogadtuk. 279 ki van mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum ki van mellette, meg, ö, pontosabban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom. 32 igen, 12 nem arányban Elfogadtuk. Kilences kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40 igen, 2 nem arányban elfogadtuk. 324-es, mert a 322 a 8-as kompromisszum törölte, Benjan úr munkája, ki van menete, ellene tartózkodás elutasítottuk. 323-as, ki van menete, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-11 alányban. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 38 7 arányban. 386-os módosító következik. Nice Street új munkája. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan kell ellenőrizni. Szerintem elutasítottuk, de meg kell nézni. 386-os tehát. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. A néppártiak egyet többen vannak, mert lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 385 ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Employ 39 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Néppártiak megint egyre többen vannak. Most jó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26-17 arányban. 13 as módosító következik. Na, 4-15 és a 16 os 17 es azonosak. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 4-18 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 419 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 420 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambul bekezdések. Ample 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es okafugyat, regi 1-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 menete ellene tartózkodás elutasítottuk, 43 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, jó? Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. M2 ki van mellette? ellene tartózkodás elutasítottuk 44 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük 44-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45 mell ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 46 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ezt elektronikusan ellenőrizzük. Hármas módosítót. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 3-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, employ 3-as módosítója. Lezárom a szavazást, elutasítottuk 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 4-es mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 2-es mellette ellene tartozkodás elutasítottuk. 52-es és 53-as azonos. Ki van mellette? Ellene tartozkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Employ 4-es. Ki van mellette? ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a foglalkoztatási szabbizottság négyes módosítása. Megnyitom a szavazást, minden, lezárva a szavazást. Elfogadtuk. Employment 5-ös, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos, ki van mellette? Ellen tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ezt megint ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk valóban. Ötszerötös önállóan mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 56-57-es azonos, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 58-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 59-es kiegészítés. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 7-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 63-as mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 62-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 62-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 70-es, 7-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 61 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 68-78-as azonos, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 71-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as, ki van mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most az foglalkoztatási szakbizottság 9-es módosítója, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es az eladótól, ki van mellette, ellene tartozkodás elfogadtuk. 77-es következik, Düran kolléganő munkája ki van mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 77-es módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Töntetlen elutasítottuk, 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 10-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 83-as mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 83-asról. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101-es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Employ 12-es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 85-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 86-os ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Regi ötös ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 87-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 14-es, 10-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 88-as ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 89-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Foglalkoztatási 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 90-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 93-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 95-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 91-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 94-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 92 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 96-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 102-es, 102-103-104 eh, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 105 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ez azonos volt a 106-107-108-assal. Regi 7 megnyitom a szavazást a végső szavazásban. Mindenki szavazott. Akkor lezárom. 28-11 arányban elfogadtuk. Most pedig a jogszabályállás foglalásról szavazunk, van két azonos módosításunk, 40-41-es ki van mellette, ellene, tartozkodás elutasítottuk, végleges szavazás a jogszabályi állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28-8 arányban 9 tartózkodással elfogadtuk, gratulálunk a szerzőnek, Gross, úrnak. Azt javaslom, hogy óra 22-kor Disappear to other committees. 40-kor jöjjenek vissza, kérem, hogy senki se tűnjön el, hanem mindenki térjen vissza. We'll just uh, wait a minute to get them in, I think. Kollégák, akkor kezdjük a munkát. Okay, college, you ready to restart? Kedves kollégák, készen állnak a folytatásra? Okay, the next item. Következő napi rendi pontunk Bilbao asszony jelentése. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóság az Európai Unión belül átdolgozott irányelvi szöveg. Készen állnak? Készen állunk-e? Jó, hetes, hetvenes módosító mellette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 és 151, 152, 153. Ezek azonosak mellette. Ellene, tartózkodás, el, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 150-től 153-ig. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 154 mellette ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük a 154-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 155-ös mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 164 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 163 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 169. Finanza úr mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Következik 15-ös 167-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 168 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 168-ast. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 170-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 171 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 172. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 174, 175, 176 és regi 13. Ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 177 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 178 és 180 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt. Megnyitom a szavazást a 178-as és 180-as módosítókról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 179 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 186 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 187 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 188 a következő, a 189-ese együtt, mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 190 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 119 mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 19-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24 és 192 azonosak mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 193 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 193-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 194 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 194-est és megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A regi 14-es következik. A 15. cikkről mellette ellene. Tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a regi 14-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 214-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, kérem, a 214-est. Szerintem elfogadtuk, de hát mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. A 37-es következik, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez egy kiegészítés, a 191-es jön mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, kérem, megnyitom a szavazást a 191-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. What is the next vote? Yeah. The, after recitals, the next page. The next page. Where is it? a compromise nine. Exactly, compromise nine. Compromise nine is next. Kilences kompromisszum következik a 36. oldal tetején. Az szocialisták verziójában 37. oldal, többieknél 36. 9. kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 390-es következik. Háromszázkilencven. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük kérem. Megintom a szavazást. A 390-es módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elutasítottuk döntetlenné. 53 és 34-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 391-es okafogyott, 392 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 399 jön. 399. Nem, okafogyottá vált. 402. 402. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 65. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 403 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 406 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 407 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 408 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 413 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44, Regi, Regi 44 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a Regi 44-et, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 4-14 mellette. Ellene. Próbáljuk még egyszer. 4-14 mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, 4-14 mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 45, Regi 45 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 415 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 425-426 együtt mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 427, ez kiegészítés mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 432 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 430 mellett. 31-es együtt nem, ezek együtt okafogyottak. 429 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 433 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 434 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 434-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 435-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 436 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 4... Leichfried úr nincs is itt, hogy lássa, hogy az összes módosítóját elfogadjuk. 437-438 együtt mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 439 nem fogyott, akkor mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 440 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rámbulum bekezdések jönnek, regi kettes. A mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 74 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk 75 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk 76 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 77 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 78 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 82 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 88 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 2 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 38 igen, 5 nem szavazat, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Most a jogszabályi állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt is elfogadtuk 44 arányban. Gratulálok Bilba asszonynak. Michael next. The draft report on the proposal for a direct... Tehát a vasúti biztonságról a recast Michael Kramer 87-es módosító mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 126-127 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 128 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító 130-ashoz van ellenvetés. Nincs. Tehát 130-as a szóbelivel együtt mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24 mellett ellen tartózkodás elektronikus 24-esre megnyitom. Has everybody voted? Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 131, 2 és 3-as azonos, és csak a német verzióra vonatkozik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 134 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 135 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 25 mellett. Ellen tartózkodás, elutasítottuk. Elektronikus, 135-öse. Hát ez nagyon nehéz, hogyha a félterem nem szavaz. Lezárom. Elfogadtuk. 136 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 139 mellett ellen. Tartózkodás elutasítottuk 138 mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 26, 140 együtt, mellett. Ellen, tartózkodás elfogadtuk, 141 mellett. Ellen, 141 ügy megint mellett ellen. Tartózkodás. Elektronikus. Lezárom. Elfogadtuk. 142 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 27 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 28 mellett tartózkodás elfogadtuk. 150 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 29 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 151, 52, 53, nem, 151 és 52 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 153 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 154 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 155 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 30-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 156 mellett ellen tartózkodás, Elutasítottuk. Elektronikus 156. Lezárom. Elutasítottuk. 157 mellett <clears throat> ellen elektronikus 157 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 165 mellett. Ellen tartózkodás, elektronikus 165, megnyitom. Everybody voted. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 6, 160 és 162 mellett ellen tartózkodás elutas. Elfogadtuk. 159 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 158-161 együtt mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Seven. 167 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 166 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 168 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 169 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 170 mellett el, tartózkodás elfogadtuk. 174 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. On 217 next. As an addition, those in favour? Mellette. Michael meg, megvan? 217-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 41 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 42 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 220 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 221 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 223 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 224 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 225 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 226 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 228 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 44 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 229 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 238 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötvenes 5 nulla a 9 cikkhez. Tehát 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 246 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 247 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 248 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 250 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus. 250 megnyitom. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. 249 első rész mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellett. Ellen tartózkodás, második rész elektronikus megnyitó. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk 251 mellett. Ellen, tartózkodás, elfogadtuk 252 mellett. Ellen, tartózkodás, elfogadtuk 51 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 273 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk 52 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hmm? What's next? Compromise four. Négyes kompromisszum. A magyar verzióban a, négy, a 19-es oldal. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 355 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 68 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 394 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 396 és 95 egybe mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 399 együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 74 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 397 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Baleset és káresemény vizsgálat Együtt blokkban 75-19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 400-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 401 mellett ellen tartózkodás 401 elektronikus. Everybody voted. Votes is closed. Lezárom. Elutasítottuk 76 mellett ellen tartózkodás megint 20-76 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 77 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 78 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 402 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 79 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 403 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 80-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Four oh five and four. 405-406 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 407 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 408 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus. 408. Megnyitom. Lezárom. elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 4-2-6 mellett ellen tartózkodás, elektronikus 426-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum bekezdés 1-es. 1-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 2-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 3 igen, nem, e, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 88 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 89 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6 mellett ellen tartózkodás elektronikus 6-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Kilences okafogyott. Nem. Kilencvenes mellett. Ellen. Tartózkodás. Kilencvenes elektronikus. Everybody voted. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 91 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elutasítottuk. 9-es mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 92 mellett. Ugyanaz, mint a 93-as együtt mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 94 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 95-96 együtt mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 97 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 99 mellett. Ellen. Tartózkodás e- elektronikus 99-esre. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikus százas, megnyitom. Everybody voted. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 101 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk 102 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk 103 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk 14 mellett. Ellen. Tartózkodás. Hát nem tudom, fáradnak a kezek, úgy, hogy elektronikusan 14-esre. Lezárom. Elfogadtuk. 105 ö, szóbelivel. Nem mindegy, ismerok a fogyott, mondja az elnök. 104-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 15 mellett ellen tartózkodás elektronikus 15-ösre. Megnyitom a szavazást. Everybody voted, vote is closed. It's adopted. Elfogadtuk. 106 szóbelivel ellenvetés nincs mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk 108 mellett, ellen, elektronikus, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 109-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 110 mellett, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elektronikus 16. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. 111 mellett ellen tartózkodás utasítottuk. 17 rapporteur in favor. 17 mellett ellen tartózkodás utasítottuk. 112 mellett ellen tartózkodás utasítottuk. 113 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 114 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 116 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 117 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 18 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 118 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 119 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 120 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 121 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 122 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 123 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 124 mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk 20-as mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 125 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Jogalkotási javaslat, megnyitom a szavazást. Is everybody voted? Vote is closed. Lezárom a szavazást. 39, mellette 5 ellen és tartózkodás elfogadtuk, most pedig az állásfoglalás, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. 38 mellette 4 ellene, 1 tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálom, Kramer úr. One more to go. Már csak egy van hátra. Igen, Robert. Brian két módosított nyújtanak be, 17-es és 17-est 15-ös, és visszavonom. Ready to go? Felkészültek? 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadó 93-as mellette, ellene tartózkodás elfogadó. os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk jegyezik meg Rigió szavazott. 90-es mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk. Hol vagyunk most? 98-99-es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százas, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-öt visszavonták, 104-es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, 102-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítottuk. Ki van 103-as mellette? Ellene tartozkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 106 os ellenőrizzük, Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 107-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 108 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tart, 109-es mellette, még egyszer, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 111-eset elfogadtuk a 107-essel, 112-es következik mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. 112-es tehát mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 114 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 113 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 116 mellett, okafogyott. 117-es ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 118 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. ...119 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 121 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 120-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 123 és 125-ös együtt szavazzunk, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 126 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 128 és 130-asról együtt szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. 128-130-as együtt ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 129-es mellett az oka fogyott, bocsánat. 131-esről és 132-esről együtt szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 134 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes kompromisszum ki van mellette? Bocsánat, kérdi az elnök. A kompromisszum. A kompromisszum tehát ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 141-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. 141-es, megnyitom a szavazást elektronikusan. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem a szocialistákat, hogy ellenőrizzék a szavazó listájukat ahelyett, hogy beszélgetnének. Hát ez a vége. B kompromisszum. Ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. 142-es és 151-esről együtt szavazunk, ki van mellette, ellene. Ezt na még egyszer, tehát 142-151 együtt ki, van mellette, ellene tartózkodás elfogadók. Tudom, hogy hosszú, tudom, hogy fárasztó, de jelezniük kell a szavazatukat. A következő a 147-es Lightread módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 160-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 169-es, ugye? Nem. Az elkompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 191-es következik. Ki van mellette? ellene tartózkodás elutasítottuk. 192-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 193-as ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 194 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 195 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 197-es következik, ugye? 197-es tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Visszavonták a következőket, úgyhogy a következő az a 205-ös, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 203-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 206-os, 204-es, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as a konttól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 209 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 210-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 213 os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettő ös mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 216 mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 219 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 218-as okafogyott. 221-es ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt ellenőrizni akarják? A 2.21-esre megnyitom a szavazást, tehát mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2.22 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 2.11 okafogyott. 223-as következik, mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 224 szóbeli módosítással van kifogás ellene? Tehát a szobai módosítás, aki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 225 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 226-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 227-228 azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 229-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 230 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 232 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 233-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 235 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 234 okafogyott. this as a block. All right. Is a block. So we've got two, three... A 237, 38, 39, 240, 42 egy blokkban szavazunk róla. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elutasítottuk ezt a blokkot. 241 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 243-as Ez nem a kompromisszum, nem? Two, four, five, those ki van mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk 246 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk 248 ki van mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 247 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 249-es következik? 249 így van, Krámeré. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 252 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 251 ki van mellette, ez fogyott bocsánat, 250-es következik, 253-as, ki van mellette, ellene, tartozkodás elfogadtuk. Tizenhetes módosítót visszavonták, ugye? Right, we're now checking 25... 254-es, 253-as és 258-as együtt. Tehát 254, 255 és 258 együtt. Három törlésről van szó mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, úgyhogy most a 256-os jön mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 257 mellette, E, nem, ez oka fogyott. 259 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 260 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 261 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 262 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 263 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettő és kont 14 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, azt hiszem, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Úgyhogy a 266-osok a fogyottá válik, és a 265-ös is, úgyhogy a 267-esről szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 268 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 269 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 270 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 271 és 272 együtt. Törlésekről van szó, nem? Miért nem lehet egy blogban? Na mindegy, akkor 271 külön mellette ellene tartózkodás elutasítva, 252 mellette ellenőrizni akarják az elutasítást? Akkor a 271-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk. 252 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 253 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 274-255 együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő a fogyottá válik 276-os 77-es és 78-as azonosára módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ebben a módosítóban a kompromisszumok nagyon rövidek. Ebben, ebben a listában. 281 mellette. Ellene. Nem tudom, hogy az EPP hogy szavazott. 281 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 282 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 283 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 286 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 284, 285 egyben, és a fogyottá is váltak, 287 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 290 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 288 mellette. Ellene tartózkodásra elutasítottuk. 289. Ellenőrizzük a 288-ast? Jó. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 289 mellette. 289 e, mellett ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 291 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 292 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 298 és 99 egyben, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Jézus Máriám, budget 5, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 300 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 301 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 302 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 303 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kont 16 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 304 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 304-est, kérem, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 305-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 306 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 307 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 308 mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 308-ast. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 309 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 310 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 311 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 19. Nem? 303? 313? 313 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Húsz, 312, kont 20 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 314 mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 3.15 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3.16 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. K. Kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 324 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 323 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 325 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 326 mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük a 326-os. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 327 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. 327-ről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. El kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egy, ez már kicsit jobb így, Robert. M kompromisszum, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Lapozhatunk végre. 355-ös jön mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 356 mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk. 357 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ó kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 360 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 24 mellette ellene tartózkod. Próbáljuk meg elektronikus még egyszer 24 mellette ellene tartózkodás, és elektronikusan is ellenőrizzük a kont 24-et. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 361 mellette. Ellene. 361. Próbáljuk meg még egyszer mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 363 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 362 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kont 25. Okafogyott. 364 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 365 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 366 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 367 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 368 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk Kont 26 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Everybody voted. Vote is closed. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk igazuk van. 23 mellette. Ellenem Köszönöm, a liberálisok az egyetlen csak frakció, akik szavaznak is. Tehát 23-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást. Everybody votes it, votes is closed. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 369 fogyott. P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 371 mellette. 371-ről külön kell szavaznunk mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 372 és kont 28 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 373 mellette

ellene. Ellenőrizzük a 376-os, megnyitom. Gyerünk, gyerünk, koncentráljanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 375 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 374 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 377 mellette. Próbáljuk még egyszer. Há, ezen az oldalon senki nem szavaz. 377 mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 377-est. Megnyitom a szavazást. Ez a szekció igen, a másikak nem emelik a kezüket. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 378 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 379 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 380 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 381. Mennyi ideig fog még ezt tartani? Ez a purgatórium. 381 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 382 mellette, ellene. Nem ez oka fogyat. 383. Az is? Nem. 383 mellette. Ellene. Tartózkodás. Most már viszont elutasítottuk. 384 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk, kont 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ha ellenőrizzük a kont 27-et, megnyitom a szavazást. Ja, már amúgy is fogyott, úgyhogy a 385-ös jön, benjön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 386 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 29 mellette ellene. Tart, próbáljuk meg egyszer. Kont 29 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Három nyolcvan mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 388 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 389 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 390 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 391 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 392 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 393-at visszavonták, 394 mellette ellene tar tartózkodás elutasítottuk. 395 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 396 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 397 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 398 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizni akarják? Jó. A 398-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. That's... Okay, vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 399 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 28 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 400-as mell oka fogyott a 399-es miatt. 401 mellett ellen tartózkodás Szerintem elutasítottuk, elektronikus megnyitom 401. Has everybody voted? The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 402 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 408, mellett. Ellen. Tartózkodás, elutasítottuk. Preambulum bekezdések. 31 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 32 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 33 me- 34 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 33 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett. Ellen, tartózkodás, elektronikus, megnyitom. Everybody votes it, votes is closed. Lezárom. Elutasítottuk 35 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellett Visszavonták. Visszavonták. Okay, it falls because it needed 15 to be adopted. Oka Okafogyottá vált. F kompromisszum mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. I know, I'm just getting some breath. Na nem tudom, már nem kapok levegőt. Ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes, negyvenes és az egyes együtt. Nem, okafogyottá váltak. Six. Hatos mellett. Those against. Ellene. Elektronikus hatosra. Everybody voted. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Negyvenegy. 42 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 43 mellett ellen tartózkodás elektronikus. Megnyitom. Everybody voted. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 41 mellett. Ellen. Elektronikus. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas pont mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 44 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 46 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 45 szóbelivel van ellenvetés, ha nincsen, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hetes, hetes mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas. Oka fogyott. Forty-nine can be voted. Those in favor. 49 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett <clears throat> ellen tartózkodás elfogadtuk, 54 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 53-as mellett ellen okafogyott mert elutasítottuk a 194-est. Ugyanez igaz az 52-esre, tehát 51 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk 57 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk 56 mellett. Ellen 56 megint mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 55 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 58 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 59 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 60-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 9-es mellett ellen tartózkodás, elektronikus 9-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 61 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 62 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Bacsit 3-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellett ellen tartózkodás, elektronikus tízes megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 64 mellett tartózkodás elfogadtuk. 60 5. oka fogyott, 66 mellett. Ellentartózkodás elutasítottuk. 67 mellett. Ellen. Elektronikus 67, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 68 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 69 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 71 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 70 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 72 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 73 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 74 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 75 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 76 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 77 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 11 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 78 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 12 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 70 9 mellett ellen. Nem, nem, mert 79 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 81 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Igen, elutasítottuk. 82 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 83 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 13 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 14 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Budget 4 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kont 4-es Kont 4-es mellett ellen elektronikus Kont 4-es. Megnyitom. Everybody votes it, votes is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Olszkog asszony barátunk, 84 mellett ellentartózkodás, és megint ugyanaz elutasítottuk. R kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 86 hatos mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 90 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 91 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Budget 1 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Budget 2 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Végső szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. 38 mellette 5 ellene nulla tartózkodás elfogadtuk, most pedig az állásfoglalásról. Megnyitom. Mindenki szavazott. Le is zárom. 36 mellette 4 ellene 0 tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Még egy van. Van még egy, és aztán a tárgyalási mandátum. De ez legalább rövid, ígérem találgassanak, kivel kezdjük. Kilences mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 16 mellette. 16 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 17 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk Elektronikus 17. Everybody voted. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 8-as mellett. Ellen. Elektronikus 8-as, megnyitom. Everybody voted. Vote is closed. Lezárom elutasítottuk. 18 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 10-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Egyes mellett ellen tartózkodás elektronikus egyesre megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 11 mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus. Megnyitjuk a négyesre. Everybody votes it. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 14 mellett ellentartózkodás, elutasítottuk ötös mellett. Ellentartózkodás, elutasítottuk hatos mellett és tizenötös mellett együtt, ellene tartózkodás, elutasítottuk hetes mellett. Ellen tartózkodás, elutasítottuk jogalkotási javaslat, megnyitom. Voted. Vote is closed. Lezárom. 37 mellette 4 ellene két tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalás. Megnyitom. Vote is. Lezárom. 39 mellette 4 ellene nincs tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk Kojcsek úrnak. Most pedig a tárgyalási mandátum. Kezdem a, az új jelentéssel, megnyitom a szavazást. Lezárom. 31 mellette 11 ellene egy tartózkodás elfogadtuk. Gross jelentés, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 31 a 12 ellenében. Bilbao jelentés, megnyitom. Lezárom. 36 a 7-hez elfogadtuk. Kramer jelentés. Megnyitom. Lezárom. 35 a 8-hoz elfogadtuk. Zile jelentés. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. 34 a 6-hoz egy tartózkodás, elfogadtuk. Kohlicsek jelentés. Megnyitom a szózást. Lezárom. 38 az 5-höz elfogadtuk. Köszönöm mindenkinek, kollégák. Ez jó hosszú szavazás volt. <clears throat> De mielőtt mindenki eltűnik, ne felejtsék, délután a légiutasok jóvairól szavazunk, úgyhogy ez is fontos. Köszönöm, és köszönöm a tolmácsoknak is mindenkinek.